Figyelmet kérek. Elkezdjük a mai eh, ülésünket. A hetes napi rendű pont jön. A parlament álláspontja a tanács által módosított 2011 és évi költségvetési tervezetről eh, összes szakasz. Három kérdéssel kapcsolatban kell e, a véleményünket, egyetértésünket megadni, és akkor Mered meg Guinness fog beszélni az elkövetkezendő tervezek, tervekről. Thank you, Chair. Really at this point I will be... Köszönöm szépen, valóban nagyon rövid leszek. A vélemény is rövid, tömör, a kollégák jól ismerik a tartalmát. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ma délután a Költségvetési Szakbizottság szavaz az Agri részről, a költségvetés agri részéről, és majd megbeszéljük a szavazás eredményét. Három módosítóról szavaztunk, és én ezeket elvetni javasolom. Az álláspont nyilvános, remélem, hogy a kollégák elfogadják a szavazásra tett javaslatomat. Köszönöm szépen, Májred. Akkor és akkor szavazásra kerülhet sor, és kézfeltartással. Egy, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes módosítás. Ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most pedig következik a teljes javaslatról való szavazás. Ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodók, elfogadva. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Most pedig, ahogyan azt korábban elmondtam, azonnal rátérünk a tízes napi rendi pontra. Mégpedig azért tesszük ezt, hogy Tarabella képviselőnek lehetőséget biztosítsunk ahhoz, hogy aztán korábban el tudjon menni, mert kis problémája van. Ezt a rendváltozást egyébként már tegnap elfogadtuk. Tehát fejlődő országok élelmiszerbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete. Ezzel kapcsolatban kívánt szót kérni, Májer úr? Ezzel kapcsolatban, jó? Tehát még egyszer, fejlődő országok élet, élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete. Vélemény előadója Mark Tarabella, a szakbizottságunknak az a feladat jutott, hogy a bizottság közleményével kapcsolatban egy véleményt fogalmazzunk meg. Ezért meg is adom a szót azonnal Márknak, aki el fogja mondani a véleményét. Először is köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megváltoztatták a napirendet, mert így el tudok menni egy másik ülésre is. Nos, hát kedves kollégák, ez a mostani jelentés valóban korlátozott jellegű, nem kimerítő a témával kapcsolatban, ahogyan azt én szerettem volna, de azért előre elmondom azt, hogy igazából ezt a az előadást nem kellene most úgy megváltoztatni, hogy, ne, hogy olyan témákkal is foglalkozzunk, amelyek nem tartoznak a mezőgazdasági szakbizottság hatáskörébe. Tehát tíz pontban foglalnám össze a mondani valómat nagyon röviden. Egy szeretném megköszönni a szolgálatokat a bizottság részéről, és Berger asszony munkáját is, akik nagyon jó tanácsokat adtak, és ugyanakkor a bizottság, illetve a parlament szakbizottsági ö, embereinek tanácsait köszönöm szépen. Tehát ez egy nagyon fontos téma az élelmiszer biztonság, hiszen az emberi jogokhoz kapcsolódik alapvetően. Ugye itt újabb befektetéseket kell a tagállamoknak eszközölniük, hogy a leginkább eladósodott és rossz gazdasági helyzetben lévő országokon a világban segíteni tudjanak. Ugye az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer önállátás megteremtése igazából az élelmiszer biztonsággal van összefüggésben, hogy ne legyenek mérgezőek az élelmiszerek. A szuverenitás pedig azt jelenteni, hogy a világon minden földrajzi egység el tudja látni, az ott lakó embereket élelmiszerrel, hogy ne legyenek alultápláltak. Nos, hát az Európai Unió uniós szinten kell, hogy intézkedéseket hozzon, és ezt az élelmiszerhez való alapvető emberi jog kérdésével összefüggésbe kell megtennie. 70%-a az embereknek a világon, akik éheznek, mezőgazdasági területeken élnek, tehát ezért nagyon fontos az, hogy a mezőgazdaságot mint ellátási formát támogassuk. A kis gazdaságokat támogassuk, hiszen ezeknek alapvető fontossága van. A kis gazdasági szövetkezetek, illetve a nők helyzete is fontos ebből a szempontból, a mikrohitelek, mikrohitelezési gyakorlatok bevezetése. Négyes pont az Európai Uniónak helyi gazdasági kereskedelmi egyességeket kell támogatnia, és ötös pontként a liberalizációról beszélnék, hogy ne legyenek volatilisek az árak, ehhez pedig olyan piac rendezési intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a gazdaságokban élők számára a normális felmaradáshoz szükséges fizetéseket. Azután a mezőgazdasághoz kapcsolódó a környezetvédelmi problémák, zöld gazdaság, és ugye az energia felhasználásra vonatkozó kérdések. Nyolcas pont, mindenkinek joga van a földhöz, nehogy kialakuljon egy új gazdasági gyarmatosítás a világ földterületeivel kapcsolatban. Kilences pont, munkahelyeket kell létrehozni, főként a fiatalok számára mezőgazdasági képzéseket kell lehetővé tenni, hogy ne történje meg a vidéki területekről való elvándorlás, és ugyanakkor a szegénységet is csökkenteni tudjuk. És utolsó pontként pedig a kutatás fontosságára hívnám fel a figyelmet a fenntartható mezőgazdaság érdekében. 9 milliárd embert kell majd nem sokára 2050 körül ellátnunk, ugyanakkor a születésszámot is valamiféle koherens keretek közé kell szorítani. Ugye ez megint csak egy nagyon nagy probléma, a fejlesztési politikák szempontjából is, a korrupcióval kapcsolatban mindenki egyetért abban, hogy le kell szorítani, a csökkenteni kell a, a korrupciót, de aztán hát hogyan valósul ez meg konkrétan, az a nagy kérdés. Ezzel kapcsolatban várok módosításokat, és természetesen a jelentéstevők véleményét is várom. Hát ne olyan nagy témákról beszéljünk, mint korrupció vagy a föld felmelegedése, mert ezek túlságosan, tehát ezek túl szélessé tennék a hatáskört. A regionális kereskedelmi egyezményeket kellene egy európai stratégiába illeszteni, mert ezek azok, amelyek segítik ezeket a szegény országokat abban, hogy kiemelkedjenek a tartós szegénységből. Köszönöm szépen! Molto bene, grazie. Ma... Elnök, köszönöm szépen. Most rögtön meg is adom a szót McGuinness képviselőnek, és aztán Elizabeth Jégle. Thank you, köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek a véleményét. Én támogatom minden pontját, ami az Európai Unió külföldi segély költségvetését illeti. A 80-as években 17%-át mezőgazdasági fejlesztésre fordítottuk fejlődő országok támogatására. 2008-ban ez az arány 8%-ra esett vissza. Szerintem a szakbizottságunknak hangsúlyozni kéne, hogy újra elkötelezettnek kell mutatnunk magunkat a fejlődő világ támogatása mellett erre kell hangsúlyt helyezni. Ugyanis itt problémák vannak, és emiatt a tudás, a kutatás, a know-how nem történt meg a fejlődő országokban. Ha ez szerepel a véleményében, ez üdvözlendő, de szerintem ezen el kellene gondolkodnunk, mint mezőgazdasági szakbizottságnak. Tegnap már szót ejtettünk az élelmiszerhez való jogról, arról, hogy az EU hogyan segíthet ennek érvényesítésében, támogatnunk kell az önfenntartó gazdaságokat, és minden szempont mentén támogatni kell őket. Egyetlen egy ország sem fejlődhet az alapvető mezőgazdaság fejlődése nélkül. És nagyon fontos éppen ezért, hogy a segélyek ebbe az irányba kerüljenek felhasználásra. Köszönöm szépen, Köszönöm, Jégre asszony. Köszönöm szépen. Én már megköszöntem Tarabella úrnak a munkáját, ezzel száz százalékban egyetértek, amit Merritt mondott, azt is támogatom agrárszakemberenként sok kritikát kapunk olyan szervezetektől, eh, amelyek arra panaszkodnak, hogy túl kevés a pénz, de hogyha megnézzük, eh, akkor teljesen más projektekre rengeteg támogatást fordítunk. Éppen ezért most fontos, hogy eh, hangsúlyt, a hangsúlyt és a fókuszt az élelmiszergazdaságra, a mezőgazdaságra helyezzük. Tehát itt fontosak a támogatások. Én azt hiszem, hogy ez a jelentésből is kiviláglik, tehát ezt támogatom. A második nagyon fontos pont a következő. EU-nak a külpolitikai szempontokat is figyelembe kell vennünk. Itt az emberi jogok is elhangzottak. A kormányokkal úgy kell tárgyalnunk, hogy biztosítsuk az ő nyitottságukat a mi szándékaink felé. A, ezekben a térségekben éhínség van, bizonytalan a politikai helyzet, katonai fellépésekre is sor kerül, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Én nem akarok ezzel kapcsolatosan módosítót beterjeszteni, de ezt fontos, hogy figyelembe vegyük. Köszönöm szépen. Elizabeth Martin, la parola. Köszönöm, Martin. Ja, de... A jelentés igen fontos a milleniumi célok megvalósítása terén is. Az EU a régió vezetőinvel eh, New Yorkban nemrégiben folytatott eh, megbeszélésen ezt eh, már kifejtette. Az Európai Uniónak szerintem itt jelzést kell adnia, hogy ez egy világ méretű probléma, hogy felépjünk a globális éhínséggel szemben. Támogatni kell a harmadik világ kis gazdálkodóit, ez egy különösen hangsúlyos pont. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez egy jó alap, hogy egy mezőgazdasági jelentés is megszületik, ami a globális éhínséggel szembeni fellépést elősegíti segítenünk kell a kis vállalkozó, kis gazdálkodókat, de a földhöz való jogot is figyelembe kell vennünk. Például a föld területek mezőgazdasági termelésből való kivonása egy nagyon fontos téma, vagy a mezőgazdaság energiatermelési célokra történő felhasználása. tehát ezeknek is meg kell jelenniük a jelentésben. Tarabella úr már említette az agrosplitről. Ezek elsősorban azokat az országokat szolgálják, amelyek önellátóak. Ez mindenféleképpen központi kérdés és vigyáznunk kell arra, hogy ne negatív irányban befolyásoljuk a folyamatokat, a fejlődést az importtal. Erről a témáról is eszmét kell cserélnünk. Ugyanis a nagy piaci részesedéssel rendelkezők esetleg teljesen eltérő érdekeket képviselnek. Én még egy pontot szeretnék felvetni, és az agrári jelentésben is szerepeltetni. Számos ponton csatlakozom a jelentéstevőhöz, és ezeket a közös álláspontokat kell majd együttesen kidolgoznunk és hangsúlyoznunk a jelentésben. Albert Dessa, parola. Albert. Köszönöm, Albert. Köszönöm, elnök úr. Én támogatom eh, Tarabella úr jelentését, szerintem az ő kezében, jó kezekben van ez az ügy. Az elmúlt napokban és eh, hetekben, eh, múlt vasárnap beszéltem az ágazat képviselőivel, például kisgazdálkodói kisgazdálkodói szervezetek képviselőivel, és amit tőlük hallottam, az elég megrázó volt. Például Kongóban a kínaiak 2,6 millió hektárt felvásároltak, és ez a folyamat folytatódik. Szerintem ezzel a témával sokkal intenzívebben kellene foglalkoznunk. Az afrikai szervezetek képviselői arra kértek, hogy az Európai Unión belül mutassunk elő érdeklődést ez iránt a téma iránt, ugyanis attól tartanak, hogy egyszerűen kiveszik a kezükből, kivásárolják tőlük a földterületeket, és ez sokkal rosszabb helyzetbe sodorja a kisgazdálkodókat, illetve általában a mezőgazdaságot az afrikai országokban és igen, erőteljes kritikával éltek az EU afrikai külpolitikája tekintetében is, amiről azt mondták, hogy nem elég célirányos, a fejlesztési adományoknak és segélyeknek sokkal célzottabbnak kellene lenniük, annak érdekében, hogy az EU megfelelő befolyással legyen, mégpedig úgy, hogy az afrikai gazdálkodók érdekeit szolgálják mert egyébként a jövőben komoly problémák adódhatnak. E Köszönöm, Jál képviselő, illetve bocsánat. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm Tarabella, Tarabella úr jelentését. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy az európai agrárpolitika szempontjait újra fogalmazzuk. Néhány pontot szeretnék felvetni, és kérem, hogy Tarabella úr ezeket vegye figyelembe. Az éhínség, az éhezés nem pusztán segélyekkel küzdhető le. Nagyon fontos, hogy az, illet, az érintett országokban a demokrácia megfelelően fejlődjön, felszámoljuk a korrupciót, mert egyébként a regionális mezőgazdaság sem fejlődhet, hogyha a parasztok nem élveznek kellő biztonságot. Ez nem lehet egy ön cél. Ami az EU agrárpolitikáját illeti, az export támogatások megszüntetése, a piaci orientáció erősítése, kapcsán nagyon fontos, hogy a regionális mezőgazdaságok ezekben az országokban fejlődhessenek, és ne hátrányosan érintsék őket a világpiaci árak alakulása harmadsorban, pedig meg kellene kísérelnünk, illetve még a második ponttal kapcsolatosan, a fejlődési politikában azokat kell figyelembe venni, akik a világpiacon komoly szerepet játszanak, de a helyi mezőgazdaságra negatív hatással vannak. Le kell szögeznünk, hogy az EU agrárpolitikája sokkal jobb, mint amit a híre. Harmadsorban, ami a fejlődési segélyeinket illeti, az erre fordított kiadásokat, ezt felül kell vizsgálni. Nem csak az EU-n belül, hanem ezeket a fejlesztési segélyek, segélyeket is, annak érdekében, hogy a hibákat korrigálni tudjuk. Ezeket szeretném felvetni, és kérem a jelentéstevőnek, tevőtől, hogy vegye figyelembe. Ashford képviselő. Uh, chairman, thank you. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni Márknak a jelentést, és egyetértek sok megjegyzésével. Ma azt látjuk, hogy tovább növekszik a világ lakossága, a föld lakossága, és nagyon sok szegény kikerül a, amikor kiserül a szegénység szorításából, akkor elsősorban magas fehérje tartalmú táplálást akarna. És az éghajlatváltozásnak a hatásait is láthatjuk, és hogy e, a mezőgazdasági üzemanyag e, e, területén milyen ellentmondó érdekek játszanak, tehát hogy bizonyos termények ezeknek az előállításhoz segít. És ez azt jelenti, hogy a legszegényebb emberek a leghátrányosabb helyzetbe kerülhetnek, és aránytalanul negatív hatásoktól szenvednek. Ennek következményeként az ENSZ egy szegénységi iriasztást hoz létre, ami azt jelenti, hogy 50%-kal kell növelni 2003-asra az élelmiszer termelést, mert különben élelmiszerválság lesz. Ez pedig egy erkölcsi nyomást jelent a fejlett országok, különösen az EU számára, és az EU tulajdonképpen a világ legnagyobb élelmiszerimportáló országa, 35 millió hektárnyi élelmiszert importálunk, ami akkor, amit Németország területe. Na most a ennyi élelmiszernek a termelése a tulajdonképpen növeli a világ alapvető élelmiszer árakat. Én azt akarom mondani, hogy mi, mint a legnagyobb importálók, tulajdonképpen ezért hozzájárulunk a világ élelmiszer áram, árak növekedéséhez, és ezért a legszegényebbek a világon még kevésbé képesek megvenni maguknak az élelmiszereket. Ezért mondtam azt, hogy az erkölcsi nyomás a legerősebb, és szeretném, hogyha már kezd belevenni a fejlődő országokra és az EU-ra, a fejlett országokra és az EU-ra, hogy egy erős kapjuk legyen azért, hogy a saját igényeikhez szükséges élelmeszereket megtermeljék, és olyan mechanizmusokra van szükség, hogy ne sújtsa ez károsan a harmadik világ mezőgazdaságát. Köszönöm. Köszönöm. Szilvesztris képviselő következik. Én is köszönöm szépen, és árnyék árnyékjelentéstevőként is szólalok fel a néppárt részéről erről a közleményről. Én is szeretném megköszönni Tarabella úrnak a munkáját, és teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Al- szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem először vitázunk ebben a körben. Az Európai Unió illetve a fejlődő ország, valamint az élelmiszerbiztonság kapcsolatának kérdéséről. De úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépése óta a mi helyzetünk még inkább hangsúlyossá válik ebből a szempontból. A megjegyzéseim leginkább a bizottság közleményének szövegezésére vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy Európának a következő években hozzá kell járulnia ahhoz, hogy megkettőzzük az élelmiszertermelést a világon, hiszen 2,5 milliárd emberrel többen fognak élni a Földön valószínűleg 2050-re. Tehát jobban, többet és fenntarthatóbb módon kell majd termelnünk. Hatalmas a kereslet a fejlődő országok részéről, és ugye az állattenyésztéshez is óriási mezőgazdasági termelése van szükség, hogy azokat ellássuk, és a bioüzemanyagok termelése is nagyon fontos területé vált. A hetes ponttal kapcsolatban a tíz pontból, amelyet Tarabella úr megemlített, úgy gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, kulcsfontosságú kérdés ez. hiszen nagyon nagy problémák voltak az aratással olyan területeken, amelyek amúgy is kockázatoknak vannak kitéve. Tehát szerintem a megszövegezésen kell egy kicsit még változtassunk, nem szabad, hogy túl sok módosítással megnehezítsük, terheljük ezt a szöveget. Ki kell párnázni a fejlődő országokat, a válsággal szemben, hiszen a fejlődő országok pontosan a piac változékonyságával kap szemben kevéssé ellenállóak. Ugyanakkor az energia, valamint az állattenyésztéshez való növénytermesztési ágazathoz a hagyományos növénytermesztést kell elősegíteni, intenzívebbe kell ugyanakkor tenni a mezőgazdaságot, és csökkenteni kell az árakat, növelni a bevételt a gazdák számára, és hozzájárulni mindezzel a gazdasági növekedéshez. A jó bevált gyakorlatok cseréjét kell elősegíteni, ezekről is beszélt Tarabella úr, annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot fenntartható pályára tudjuk állítani, és energia szempontból is önállátóvá tudjuk tenni. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha hangsúlyoznánk ezt a gondolatot, ugyanis az energia önállátóság a mezőgazdaságban alapvető kérdés, amely talán végre megváltoztatná azt az ördögi kört, amely az energiapiacon kialakult árvolatilitás miatt alakult ki a mezőgazdaságban is, tehát oda átgyűrűzött. Ugyanakkor a második generációs bioüzemanyagok szintén fontos kérdést jelentenek. A biodízel ugye először a kukoricából jött, de hát az e- emiatt felment a kukorica ára, és ez energia szempontból ugyan nagyon sok előnnyel jár, de ugyanakkor rengeteg hátrányt okozott az élelmiszerbiztonság területén. De azért vannak olyan melléktermékek is, amelyekből elő lehetne állítani a bioüzemanyagot, de Castro úr jól tudja, hogy nálunk otthon az olívák, az olívabogyó magjának örleményéből energiát állítunk elő, amelyet egyébként úgyse lehetne megenni, mint terméket, tehát hasonló eljárásokat javasolok máshol is. Mert így az élelmiszerválságokat meg tudjuk előzni, ugyanis a bioüzemanyagok területén Európának ösztönzéseket kell végeznie, és oda kell figyelni arra, hogy a hagyományos, illetve az intenzív gazdaságot hogy tudjuk összeegyeztetni egymással. Tegnap itt a bizottságban Dessz úr is beszélt a nők szerepéről, a nők nagyobb alkalmazhatóságát kell elősegíteni a mezőgazdasági területen, de sokszor a rossz kormányzás, illetve a korrupció gyakran hozzájárulnak az éhezés vagy az éhínségek kialakulásához, és ez pont a nők, illetve más csoportok, eleve gyengébb csoportok helyzetét még inkább rosszabbá teszik. Köszönöm, Szilvesztri úr! Most pedig Luis Capos de Santos következik. E Elnök úr, nem szeretnék ehhez mást most hozzáfűzni, és azt, azt sem szeretném, hogyha a szocialista frakció ugyanakkor nem szólna semmit ezzel az anyaggal kapcsolatban, hiszen ez egy égető, nem fontos és aktuális kérdés. Éppen ezért csak annyit tudok mondani, hogy teljes támogatásunkról biztosítjuk a jelentéstevőt. Polszon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőnek különösen nagy köszönet jár, ugyanis két-három nagy probléma jelentkezik ezen a területen. Az egyik, amit Desz is említett, és pedig az, hogy felvásárolják a mezőgazdasági termelési területeket, hatalmas területeket a szegény országokban, ugyanakkor a hosszú távon ezeket valószínűleg a termőterületeket érintik leginkább, és ez fenyegeti a modern mezőgazdaságot leginkább. A másik tényező, amely ugyanígy feneget, az az, hogy mi a gazdag világban képesek vagyunk arra, hogy fizessünk, és megvan a szándékunk is erre, azért, hogy olyan üzemanyaggal, üzemanyagot használjunk az autóinkban, amely elveszi az élelmiszert a szegény országoknak a gyermekeitől. Tehát nem szabad élelmiszer termelő területeken üzemanyag termelésre alkalmas növényeket termelni. Nos, tehát az olyan területeket kell felhasználni, mint például erdők, amely bioüzemanyagot termelhet, de nem termelő területeket kell erre felhasználni. A harmadik probléma, elsősorban Afrikában találjuk ezt, hogy a tulajdonjogi viszonyok nem világosak. Tehát, hogy ki a tulajdonos? Általában a kis termelők, és vajon ők a valós tulajdonosai? Talán erre kellene nekünk fordítani a fejlesztési támogatást. Azért, hogy olyan intézményeket hozzunk létre ezekben a társadalmakban, amelyek a jogrendet és a jogok tiszteletben tartását hozzák létre. Köszönöm, Klász képviselő. <clears throat> Köszönöm. A jelentés egy óriási kihívást és lehetőséget is teremt. És kérem, hogy Tarabella úr a lehetőséget ragadja meg. Egyértelművé kell tenni, hogy az élelmiszerbiztonság területén mit kell tennünk, és hogyan javíthatjuk az élelmiszer helyzetet a fejlődő országokban. Függetlenül attól, hogy hol élünk a világban, nem jó, hogyha egymást vádoljuk. A kapot szerintem rendbe kéne tenni. És rá kell tapintani a lényegre, hogy a bizottság számára is egyértelművé kell tenni, hogy fontos, hogy tudja, hogy mit tesz a jobb kéz, és mit tesz a bal. A fejlesztési politikában hogyan lehet észszerűen olyan területeket bevonni, ahol akut az éhínség. Az élelmiszerbiztonság nem csak azt jelenti, hogy pénzeket pumpálunk ebbe a területbe, hanem az akut helyzeteken kell segítenünk. Az Agri főigazgatóság figyelmét erre fel kell hívni. Tehát itt a sebre, a legkényesebb pontra kell rá tapintanunk, hiszen ezeken a területeken nagyon sok mindent el lehetne érni, hogyha ez a megközelítés megjelenne a jelentésben is. Köszönöm. Köszönöm, Vacevovszki úr következik, alelnökünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a témának a megvettatása során el kell gondolkoznunk, hogy a mezőgazdasági bizottság az hol is áll ebben a kérdésben. Említettük 2050-et az élelmiszertermelés területén, és aztán a e, Afrika felvásárlásáról is hazlottunk. Valószínűleg az indiaiak és mások azért vásárolják fel ezeket a területeket, mert eh, nagyobb képzelőerővel rendelkeznek, mint eh, mi. És valószínűleg egyelőre a tulajdonos jelent, tulajdonlás jelent eh, hatalmas, de később valószínűleg maga a terület jelent hatalmat. Ha nem változtatjuk meg a, a mezőgazdasági politikánkat, akkor nem fogjuk megoldani ezt a problémát. Egyelőre korlátozzuk a mezőgazdasági termelést, pedig a tulajdonlás és a termelés az azt kellene, hogy tükrözze, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelnünk, és pedig az élelmiszerhiány amelyre fel kell készülnünk, és egyelőre nem vagyunk felkészültek. Mi vagyunk a legnagyobb élelmiszer importáló terület, tehát meg kell változtatnunk ezt a politikát. Köszönöm. Most Albert kérte még a szót. Ja, Dank, äh, Egy rövid pontosítás vagy kiegészítés az előbb elmondottakhoz képest elhangzott, hogy Kongóban a kínaiak 2,6 millió hektárt felvásároltak, és itt nem mezgazdasági termelést folytatnak, hanem banán ültetvényt hoznak létre, és onnan Európába exportálnak banánt. Tehát a beslés szerint legalább egy millió kínai tart Afrikába, vagy él már ott, és komoly befolyással vannak a térségre a problémák nagy része, ami az élelmiszer biztonsággal vagy az élelmiszer ellátással összefügg, helyi. Most itt Zimbabvére szeretnék csak említetni, vagy Dél-Afrikára. Zimbabvében eh, ugyan van annyi földterület, eh, ami lehetővé tenné az éhínség teljes felszámolását, és nagyon nagy mértékben, 70%-ban az országok fel, meg tudnák oldani az élelmiszerellátásukat saját hatáskörükben, úgymond. És Zambiában például rövid időn belül sikerült az élelmiszer ellátást több száz százalékra megnövelni. Nagyon fontos, hogy tisztességes partnerség alakuljon ki az afrikai országokkal, ugyanis stabil mezőgazdaság nélkül az afrikai kontinensnek semmi esélye nincs. Szerintem ezt is tisztán kell látnunk és figyelembe vennünk jobban, mint a múltban. Nagyon szépen köszönöm minden kollégának, és még mielőtt megadom a bizottság képviselőjének a szót, Oltof úrnak, azt szeretném kérdezni, hogy már Tarabella hozzá kívánne még fűzni valamit, vagy sem? Most akkor röviden, elnök úr, világos, hogy feljegyeztem magamnak a megjegyzéseket, és a kollégák, a, például az egyikük azt mondta, hogy általános a kerete ennek a jelentésnek. Nyilvánvalóan azt szeretném, hogy megfogadjam azokat a módosítókat, amelyek jelentősnek tűnnek, és amelyek megerősítik, amit mondtam. Első megjegyzésként azt mondtam, és több olyan vélemény is volt, hogy, mi, hogy mind, ezeket mind beleveszem, de a bevezetőmben nem tudtam mindent elmondani, és az árnyék jelentéstevők, és az EPP képviselői, és mások is, nem tudom most mindenkinek a nevét, azokkal majd összeülök, és figyelembe vesszük a módosítókat és a kompromisszumos megoldásokat, hiszen mindannyiunknak az az óhaja, hogy a növénytermelő mezőgazdasághoz szükség van egy politikai stabilitásra, és valóban, amikor erről beszélünk, akkor ennek párhuzamosan kell olyan politikáknak követnie, amelyek hasznosak a lakosság számára. Köszönöm, Márk most a bizottság kapja meg a szót. Vim Oltok. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a jelentéstevésnek is, hogy ilyen áttekintést nyújtott, tehát ez a tíz fontos pont a közleménnyel kapcsolatos. A közlemény a világ éhezésével, a világ élelmezés biztonságával foglalkozik, ugyanis 925 millió ember még nem tud hozzáférni az élelemhez, és a kérdés az, hogy hogyan tudunk segíteni a fejlődő országoknak ebben. A közlemény fontossági sorrendbe teszi a kérdéseket, és figyelembe veszi a kisgazdálkodókat is. E, itt is ezt használtuk. E, több kérdés felmerül, ezt a közleményt egy másik közlemény egészíti ki, az ECO főigazgatóság kollégáktól, ez pedig az élelmezés támogatásról szól, tehát hogy az éhezést segít, már megoldásában segítsünk, és ezek felvázolják a nagy vonalakban, hogy mit szeretnénk tenni. Ez a két közlemény ugyanakkor jelent meg. Ez is azt jelzi, hogy a bizottságon belül a jobb kéz és a bal kéz tudja, hogy mit tesznek, és tulajdonképpen összefogódik ez a két kéz. Az Agri főigazgatásban, amikor az éhezéssel foglalkoznak és a megoldásokkal, akkor együtt próbáljuk ezt tenni. A vita, az eszmecsere azt arra is rámutatott, hogy a fejlődő országokban az egyik probléma a, a földakvizíció. A bizottság közleménye több módját is kijelöli annak, amilyen módon mi szeretnénk különösen Afrikában ebbe belefolyni. A föld nem csak az egyetlen kérdés, hanem a forrásokhoz való hozzáférés. Ez a kettő is párhuzamosan folyik, és és azt hiszem, hogy a véleménynek is erre eh, is figyelnie kellene. A közvetlen eh, reagálásomban eh, annyit mondhatnék, hogyha a jelentéstevő bizonyos eh, kérdésekben szeretne felvilágosítást kapni, akkor nyilvánvalóan segítünk. De minden esetre remélem, hogy bölcsen fogja a végső konklúziókat összefogni. Nagyon jó, köszönöm szépen, akkor a bizottságnak is megköszönjük a munkáját. És most Márknak adjuk a lehetőséget arra, hogy kidolgozza ezt a jelentéstervezetet, és a következő ülésünkkor erről megint vitázhassunk. Most pedig következik a következő napi rendi pontunk, amely a német alkoholmonopóliumokról szól. Én vagyok a jelentéstevő, úgyhogy röviden ismertetem is ezt a kérdést. Kedves kollégák, a német alkoholmonopóliummal kapcsolatos vitánk, amelyet az elmúlt szakbizottsági ülésünkkor lefolytattunk, egy jelentéstervezetet mutattam be az elmúlt alkalommal, amely igazából a bizottság vonatkozó javaslatát elfogadja nagyrészt, az alkoholmonopólium, vagy az alkoholoknak nyújtott németországi támogatások rendszerével kapcsolatban 2017-ig nyújtanának ilyen támogatásokat. Néhány más kollégával együtt aggodalmainkat is megfogalmaztuk, főként azzal kapcsolatban, hogy ezt a derogációt egy még további, tehát a 2013 utáni időpontra meghosszabbítsák, amikor is ugye új európai közös agrárpolitika lép majd életbe. Nos, hát miután a bizottság képviselői megnyugtattak bennünket, és miután láttuk, hogy itt igazából egy kis jellegű problémáról van szó, a lepárló üzemek, amelyek állami támogatásokat kapnak majd, kis számban vannak jelen, úgyhogy szerintem ezt az előzetes aggodalmainkat félretehetjük, és a bizottság által javasolt formában elfogadhatjuk ezt a derogációt. Egyetlen egy módosítást terjesztettem be, ennek az a célja, hogy az átláthatóságot, illetve a demokratikus ellenőrzés lehetőségét növelje, azt kérjük a bizottságtól, hogy a parlamentnek és a tanácsnak adja át azt az éves jelentést, amelyet Németország a monopóliumból való fokozatos kilépés, monopólium helyzetből való fokozatos kilépéssel kapcsolatban fog megfogalmazni. A Strasburgi héten ellátogattunk egyébként Németországba, megismertük ezeket a kis fekete, fekete erdőbeli lepáló üzemeket, és hát ott megismerhettük a az ő szerepüket a régió fejlődése szempontjából is. Úgyhogy megnyitom ezzel most a vitát, és aztán végül a bizottság képviselőinek adna meg a szót. Elizabeth Jégle kérte a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr és nagyon szépen köszönöm a jelentéstervezetet, és az indoklást is. Ezt most ismertette, és az indoklás nagyon jól leírja a jelenlegi helyzetet. A különbségtételről egyébként Németországban is folyik a vita, vita Németországon belül is adódhat ebből probléma. 2017 után hogyan kezeljük majd ezt a helyzetet. De Németországon belül kell ezt a problémát elsősorban megoldani. mindenki számára világos, hogy hogyan kívánunk eljárni, és a Fekete Erdei látogatás is rámutatott arra, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan. Éppen ezért kifejezetten támogatom a módosító indítványt, ami nem csak azt kéri, hogy a bizottság tám, tájékoztasson minket, hanem, vagy a bizottságot kelljen tájékoztatni, hanem az Európai Parlamentet is évről évre. Én kérek minden kollégát, hogy a jelentést a módostó indítványokkal együtt így fogadják el. Ne terjesszenek elő további olyan módosítókat, amelyek csak nehezítenék a helyzetet, vagy esetleg veszélybe sodornák a tanácssal a háromoldalú tárgyalásokat. A jelenlegi alapelvekről már megállapodtunk, és még egyszer hangsúlyozom, ez csak német pénz, itt EU-s pénzekről szó sincsen. És talán a kollégák azt sem tudják, hogy az így gyártott szeszt csak Németországban lehet forgalomba hozni. Az ilyen monopólium keretében gyártott szeszipari termékeket nem lehet sem Lengyelországban, sem Franciaországban, sehol másút az EU-ban forgalomba hozni. És kérem, hogy a kollégák értsék meg azt is, hogy ez nem sérti a versenyt, nem torzítja a versenyt. Tehát én azt javasolom, hogy így fogadjuk el a jelentést, és én támogatom a módosító indítványt. Köszönöm szépen. Grazie, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth. Rodusz képviselő következik. Köszönöm. Én is üdvözlöm a jelentés tervezetet, Paulo tervezetét, ami az alkohol monopólium 2017-ig történő meghosszabbítására vonatkozik. Ennek korábbi megszüntetése komoly jel eh, problémát jelentene a kis kislepárló üzemek számára. A Strasburgi héten meggyőződhetünk erről, hogy a ezek az üzemek hogyan működnek. Ez a mezőgazdaság sokszínűségét is biztosítja. A közös agrárpolitika 2013-on túl több funkciós, fenntartható mezőgazdaságot hivatott biztosítani Európában. És a kis üzemeknek is megvan ebben a szerepük a munkahely biztosítás, munkahelyteremtés tekintetében. És ugyanúgy hozzájárul mindez a biodiverzitáshoz, konkrétan a fekete erdőben, aminek jó példáját is láttuk. az alkohol monopólium kapcsán már Jégle asszony elmondta, hogy itt ez a támogatás nem EU-s forrásokból történik, hanem a német költségvetésből. Üdvözlöm tehát a javaslatot, de azt sajnálatosnak tartom, hogy ezeket a termékeket nem szabad Németországon kívül piacra vinni, ugyanis ezek kiváló termékek, és szerintem mindenki számára nagyon jó lenne, ha ebből részesedhetnének. Tehát ezzel minden els, elsősorban a kis és középvállalkozásokat támogatjuk. És most Martin Osling kap szót. Igen, kiváló kirándulást tettünk a fekete erdőben, meglepett. Itt egy eh, speciális német rendelkezésről van szó, ami a múlt századra nyúlik vissza. Akiknek eh, akik ebből élnek meg, tisztában kell lenniük, hogy 17 éven belül ez a szabályozás kifut. Különösen üdvözlöm a javaslatban azt, hogy differenciálunk egyrészt a kis gazdálkodók a kisüzemek között, ahogy Égle asszony mondta, akik elsősorban gyümölcsöt dolgoznak fel, és a az adott térség Baden-Württemberg kulturális sokszínűségéhez hozzájárulnak, ők állnak a középpontban. A meghosszabbítás azok esetében azonban nem érvényesül, akik gabonát vagy burgonyát dolgoznak fel. Ezt hangsúlyoznunk kell. Itt egy átmeneti időt biztosítunk az üzemek számára a forgalmazás tekintetében, további meghosszabbításra nem kerül sor, tehát mi támogatjuk ezt a megoldást, támogatjuk a módosító indítványt, és reméljük, hogy ezt együttesen úgy tudjuk meghosszabbítani, illetve egyértelművé tenni, hogy itt meghosszabbításról szó lesz, de meghatározott határidővel kifut. Rendben. Most pedig akkor Herbert Dachmann. Még két dolgot hozzáfűznék a kolléga előző felszólalásához is. A látogatás szerintem megértette velünk, hogy szükséges ez a derogáció meghosszabbítás, mert különben veszélyeztetnénk az utóbbi évtizedekben kialakult struktúrákat itt ezen a területen. De másrésztről az is fontos, hogy ugye itt körülbelül 100 kereskedőről van szó, ez nem feltétlenül fenntartható sem ma, sem 2017-ben. Úgyhogy az is biztos, hogy a helyi önkormányzatok segítségére, illetve a nemzeti kormány segítségére is szükség van ahhoz, hogy maga a struktúra megváltozzon. Ugye szép lassan fogjuk kivezetni ezt a monopóliumot. Lehet, hogy ez hasznos lesz. A következő időkben pedig az értékesítési hálózatra kellene költeni, mert itt nagyon jó minőségű termékekről van szó, tehát kár lenne, hogyha az ilyen magas minőségi termékeket azonos elbírálás alá esnének, mint a nagyipari, nagy, nagyipari szeszes italtermékek. Ezért lenne jó, hogyha termelői szövetkezetek közösen kidolgoznának nem egy ennyire helyi jellegű értékesítési struktúrát, hanem talán kiterjesztenék ezt, mert ezek a remek termékek szerintem bizonyára a piacra találnának máshol is, és ez lenne talán a legjobb megoldás a helyi termelők, termelők számára is. Köszönöm, Herbert. Vacsevovszki. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavazom ezt a jelentést, mert elfben támogatom a kistermelőket, kisvállalkozásokat, és szerintem a vállalkozókat támogatni kell. És szerintem a német kollégákat aktíven be kell vonni. Talán meglepő, hogy én támogatom azt, hogy Németországban támogatjuk ezt a termelést, hiszen azt mondhatnánk, hogy csak a német piacon legyenek értékesíthetők ezek a termékek, de a német piac az az európai piac része, de hát akkor lehet, hogy a piacot előzönlik a német termékek, és akkor a saját lepárló üzemeink nem tudják eladni, értékesíteni a saját termékeiket. Tehát feltenném a kérdést a bizottságnak, hogy mik a, az németeknek adott eltérési jogoknak az alapjai. Az én régióban ismerek több lepárló üzemet, amelyek leálltak a termeléssel, pedig valamilyen támogatással valószínűleg tudnák folytatni a termelést. Tehát talán a német kormány más érveket fogadott el, és én tulajdonképpen el, tudok, el tudom fogadni, de ezért ezt a kivételt nem egészen értem. Jó, hát köszönöm szépen, Vácsevovszki úr. Majd visszajövünk erre és George Lyon következik. Köszönöm szépen. köszönöm szépen, elnök úr. Támogatni fogjuk a jelentéstevőnek a jelentését olyan kérdéseket vetett fel, melyeket már taglaltunk az eszmecsere során, nyilvánvalóan lehet olyan, olyan módon érvelni, hogy ezek a termékek nem befolyásolják az európai piacot, mert csak Németországban értékesítik őket. De hát azért miért ne lehetne egy hatástanulmányt végezni azért, hogy lássuk, hogy valóban ez a helyzet. Szerintem a német kormánynak fel kéne mérni, tehát, hogy a kisebb kisebb lepáló üzemeket felmerje, hogy az állami támogatás fokozatos megszüntetésével kapcsolatban megnézzük, hogy mik lesznek ennek az eredményei. Grazie, George. Köszönöm, George. Szigerecki képviselő. Ja wczoraj mówiłem na spotkaniu z Köszönöm szépen. Csolosz biztos úrral való találkozónkon beszéltünk az európai mezőgazdaság diversifikált módjáról és a támogatási eszközökről. Men, említettem neki, hogy a kap jövője aggodalommal tölt el, ugyanis túl sok egyszerűsítés és túl sok egyesítés van. És arról beszéltünk, hogy különböző támogatási eszközöket kellene használni a munkahelyek megtartására, a helyi terményeknek a megtartására, és én ezt nagy mértékben támogatom. és a mellette szóló érvek világosak. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy hogy hasonló helyzet előállhat-e más országokban, és mi a bizottságnak a hozzáállása ebben a kérdésben. Grazie, onorevole Szikirészki. Albert Desse. Alla... Köszönöm, Albert Desse. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Az én Dörfman úr előtt jelentkeztem, de gyakorlatilag ő mindent elmondott, amit én is akartam mondani. Paulónak szeretném megköszönni a jelentést, illetve Jegle asszonynak a hozzájárulását. Itt nem arról van szó, hogy egy külön bánásmódot kőbevésünk vagy bebetonozunk. Természetesen az új helyzet kez, helyzethez kell ezt igazítani. És Vojacsovszki kolléga itt nem arról van szó, hogy mi nem, tehát nem tudunk exportálni, ez azt jelenti, hogy évente 80 millió kupicával több szeszt kell elfogyasztanunk Németországban. Ez egy nagyon jó, nagyon finom termék, amit nem szabad külföldön értékesíteni. Szerintem a bizottság és senki nem tilthatja meg nekünk, hogy ajándékba adjunk ilyen pálinkákat kollégáknak Németországon kívül, ha nem is adhatjuk ezt el. Én szerintem egy észszerű megoldást sikerült találni, és a kisüzemek számára egy lehetőséget teremtünk ezáltal a jövőbeni fejlődéshez. A cukor esetében is van kivétel más területeken is, tehát nem először fordul elő, hogy egy különleges helyzet előtt állunk. Éppen ezért minden kollégát arra kérem, hogy támogassa ezt az ügyet. Köszönöm, ezzel is zárnám ezt a jelentést, megadom még a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni Elizabeth Jégülének a múlt heti látogatás megszervezését. Nagyon érdekes volt, nem csak a téma szempontjából, hanem azért is, mert más dolgokat is láthattunk. Most a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban nagyon fontos arra emlékeznünk, hogy ez a rendszer a kis pálinka termelők számára lehetővé tette, hogy ott maradjanak, és a helyszínen termelni tudjanak továbbra is. Enélkül a támogatás nélkül biztos, hogy sokkal kevesebb lepárló üzem lett volna. És egészen máshogy néznek ki Németországnak a mezőgazdasági arculata is. Ugyanakkor nagyon fontos arra is gondolni, hogy milyen változások lesznek a biodiverzitás, hogyha ezt az rendszert lezárjuk, akkor egészen meg fog változni a tájképe is ennek a német területnek. Azt is láthattuk, hogy a német gazdák miképpen használják fel a nap nyújtotta energia lehetőségeket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa, inspiráló hatással kell, hogy legyen ránk, akkor, amikor a jövő közös agrárpolitikáról fogunk vitázni, illetve a mezőgazdaság multifunkcionális voltáról. Elnök, köszönöm szépen! Én is szerettem volna megköszönni mindenkinek a felszólalásait, a támogatását. Szerettem volna megnyugtatni azokat a felszólalókat, akik aggodalmakat fogalmaztak meg. ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezek az aggodalmak egyébként megalapozottak részben, és hát itt ugye itt derogációkról van szó, tehát biztos, hogy világos az, hogy azért itt vannak versenytorzító hatások, de ugyanakkor talán arra is rá tudtunk mutatni, hogy mennyire kis körű problémáról van szó, hiszen itt egy teljes mértékben német belügyről van szó, és ráadásul Németországban értékesíthetik kizárólag ezeket a szeszes ital termékeket. Ugyanakkor szerettem volna arra is rámutatni, hogy itt van velünk most a különleges Agrárbizottság elnöke, Hújbergs asszony, a belga elnökségtől. Tehát itt egy fontos praxisról beszélünk, ami most alakul ki. Lisszaboni szerződés fényében dolgozunk. Nagyon örülök annak, hogy itt van most a belga elnökség képviselője is, és természetesen meg is fogom neki adni a szót, amennyiben hozzá kíván szólni. Ugyanakkor kérdezném a bizottság képviselőit is, hogy hozzá kívánok-e szólni. Zorilla úr. Két szót szerettem volna két kérdéssel kapcsolatban feltenni. Először is szeretném a Dikasztro elnök úrnak megköszönni ezt a jelentést. Valaki a kivétel eredetére kérdezett rá. Mint tudják, a német monopóliumot 1918-ban hozták létre, és ezt meghosszabbították, megváltoztatták, és ez eltéréseket biztosított az állami támogatást illetően hosszú időre. Most pedig szeretnénk ezt az eltérést megszüntetni véglegesen. Ez hat év múlva történne meg. Meg. Volt egy másik kérdés is a kislepálló üzemekkel kapcsolatban, hogy vannak ezek más országokban is, a válasz igen de a német monopóliumhoz hasonló rendszert nem találtunk az Európai Unió egyetlen más országokban sem. Tehát nem ilyen szabályok voltak, nem ilyen eltérés az állami támogatást illetően. Tehát ez a rendelet 2017-ben azt jelenti majd, hogy az állami támogatási szabályoktól való eltérés nem lesz lehetséges az Európai Unióban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottság képviselőnek a felszólalását, és most, hogyha, megad, hogyha kívánja, akkor megadom a szót a Vega elnökség képviselőjének is. Mr. Hulbergs, csalabarola. parola. Hulbergs úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy alkalmat kaptam a hozzászólásra, nagyon rövid leszek. Eh, feljegyeztem illetve megjegyeztem, hogy a javítás szándékát ebben a jelentés tervezetben. Tehát remélhetőleg lezárhatjuk majd a megbeszéléseket ezzel kapcsolatban. Nagyon jó, akkor most talán ezt lezárhatjuk, ezt a témát, és a következő napi rendi pontunkra rátérhetünk, amennyiben ezzel kapcsolatban nincsen több kérdés. Tehát 9-es napi rendi pont, ültetvényekre vonatkozó európai statisztikák. Itt az állandó ültetvényekről beszélünk. Jelentéstevő Mária Belencseva. Ismerjük ezt a témát. Itt a szőlő termőterületek statisztikáiról van szó úgyhogy nem is akarok visszaélni az idővel, visszaadom a szót Máriának, hogy ő bemutathassa ezt a javaslatot. Nedelcseva asszonyi a szó. Köszönöm szépen! Azzal fogom kezdeni, hogy bemutatnám a tervezett motivációját, és természetesen néhány kérdést is fel fogok vetni a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és várom a kollégák hozzászólásait, javaslatait is. Remélem, hogy minél inkább gyümölcsöző lesz ez az együttműködés, hogy a jövőbeli vonatkozó jogszabály megfeleljen a bizottság, a tanács és a parlament elképzeléseinek is. Először is nem szükségtelen arra emlékeztetni, hogy az Európai Unió mezőgazdasági termelésének szerves részét képezi a gyümölcs és szőlőágazat, éppen ezért fontos a jelenlegi jogi kereteket hozzáilleszteni a meglévő ültetvényekhez. Ugye itt két jogi aktusról van szó, az egyik a 357-es, amely 1900 90, 79-es, és aztán a másik pedig egy 2001-es EC rendelet. Tehát most igazából ezt tennénk napra, napra készé, és ezzel kapcsolatban arra emlékeztetnék, hogy itt egy több éves kérdésről van szó a tagállamok részéről a bizottság felé, ugyanis ezek a tagállamok azt szerették volna elérni, hogy a jogála, jog alap megváltozzon az állandó kultúrák ültetvények tekintetében. A meglévő jogi keretek életbelépése óta megváltozott a közös agrárpolitika, és az is igaz, hogy a piaci feltételek nagyon sokat változtak, tehát most a jelenlegi javaslatnak az lenne a célja, hogy egyszerűsítse a jogi helyzetet, és megpróbáljuk a statisztikákat az állandó kultúrákra vonatkozólag egyszerűsíteni, ne kelljen éves jelentéseket tenni a szőlő és borágazat tekintetében. Figyelembe kell tehát venni a felhasználók, valamint a Nemzeti Statisztikai Hivatalok támasztott a követelmények között, bizonyos követelményeket elhagyunk, és viszont további követeléseket bevezetünk a statisztikákra vonatkozólag. Tehát az össz cél azonban az, hogy a teljes adminisztratív teher csökkenjen. Úgyhogy az első kérdésem a bizottság felé az lenne, hogy ugye itt végig az egyszerűsítésről beszélünk, adminisztratív terhek csökkentéséről a termelők számára és a nemzeti, illetve európai statisztikai hivatalok számára is. Nos, a bizottság konkrétan ezt hogyan képzeli el? Mm, erről egy kicsikét, hogyha kifejtené véleményét. Azután az az időszak, miközben a tagállamok napra készé tudják tenni rendszerüket az új követelményekhez igazítva azt, Nos hát ezzel kapcsolatban azt olvasom a jelenlegi anyagban, hogy nincsen átmeneti időszak, ugyanakkor azt az információt sem megkaptuk, hogy Németország a szőlő, illetve gyümölcsfa ültetvények tekintetében derogációt fog kérni átmeneti időszakra. Ez nem problematikus, ugyanis 2010-re vonatkozóan még a régi irányelvre hivatkozva adnák meg az adatokat. Nos, hát ezzel kapcsolatban kérdezem a bizottságbeli kollégákat, hogy lesz-e átmeneti időszak, vagy sem. Ugye miután itt jogalapról is szó van, és egy olyan jelentésről van szó, amely a Lisszaboni szerződés után érkezett hozzánk, akkor ilyen szempontból az egyes mellékletben azt olvashatjuk, hogy miután itt nem fontos elemekről van szó, ezek nem lesznek kötelezőek, tehát itt egy listát szeretnék kérni a bizottságtól, mi lesz az egyes melléklet listájával, és a 10-es, 11-es és 12-es cikkekkel kapcsolatban, a delegált jogi aktusok kapcsán hogyan képzeli el a bizottság a jövőt, és hogyan kívánja a parlamentet bevonni a folyamatba. Tehát ezt a három kérdést, az egyszerűsítés, átmeneti időszak, valamint a delegált jogi aktusok és az egyes melléklet tartalmával kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni a bizottság felé. Köszönöm szépen Nedelcseva asszonynak. Nem tudom, hogy esetleg Mások szót kívánnak-e kérni? Röviden mutatta be a hölgy az anyagot, de mindenképpen perspektívikus volt. Eh, Nos, hát akkor azt fogom kérni, hogy a bizottság képviselője válaszoljon a feltett kérdésekre. Kárdózó úr esetleg válaszolna-e Nedelcseva asszony kérdéseire? Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdem, hogy megköszönöm Negyel Csaba asszonynak ezt a ö, kimerítő bevezetőt, és a javaslatnak a lényeges elemeit és azoknak az igazolását szeretném majd illetni a válaszomban. Azt hiszem, hogy Nagy Elcseve asszony gondolatait sokan osztják a parlamentben. Ahogy Negyelseva asszony is hangsúlyozta, a javaslat olyan korábbi dokumentumokat helyébe lép, amelyek a 70-es években készültek, és nagyon sokszor módosították őket. és mérható átdolgozást igényeltek. A jogalkotási egyszerűsítés céljából és azért, hogy a válaszadóknak a terheit könnyítsük, a bizottság ezt az új dokumentumot javasolta. Melyek a legfontosabb egyszerűsítések. Legelőször is Tehát statisztikai adatokat kérünk, nem pedig felméréseket. Mi is a különbség a kettő között? A különbség az, hogy a tagállamok más forrásokból is szerezhetnek adatokat, nem csak a felmérésekből. Nyilvánvalóan ennek elsősorban a válaszadók, tehát a mezőgazdasági termelők oldalán jelentkeznek a hatásai. Hiszen ha már az információ rendelkezésre áll az administratív dokumentumokban, akkor nem kell ezeket az adatokat kérni a termelőktől. Aztán a globális információ tömeg, amelyet kérünk, csökkenni fog. Aztán öt évente is kérünk a gyümölcsöseket illetően adatokat, tíz évenként a szőlő termőterületekről, és és a szőlőtermelő területeket illetően régió hozam szempontjából. Tehát ezek fontos és összetett adatok, amelyeket évente kérünk, és ezeket most már a jövőben nem fogjuk kérni. Azon kívül, hogy csökkennek az adatok, adatok olyan küszöbeket állapítottunk meg, amelyek alatt lévő termeléseket nem kell jelenteni a statisztikai adatokban. Tehát a kis gazdaságoknak nem kell adatokat szolgáltatni, például az egy hektár alatti gazdaságokban, és ezzel, és még egy ilyen hasonló szabály van, csökkentjük a válaszadóknak a számát, és így kevesebb felmérés lesz és adattermelés. Aztán az almakerteket és a körte kerteket, gyümölcsös kerteket illetően csökkentettük az adatok számát. Nem akarom most itt az egész listát felsorolni. Csökkentettük a regionális megoszlást, és hangsúlyoznám a regionális adatok fontosságát, e, Itt elsősorban a vidékfejlesztésről és a regionális ismeretekről van szó. E, ez egyszerűsítette az eredményeket és a költségeket is. Tehát kevesebb felmérést kell a gazdaságokkal kapcsolatban végni. A szőlőtermelő területekkel kapcsolatos statisztikákat illetően az adatokat ö, ö, ö, megtaláljuk tulajdonképpen a szőlőkataszterben. Tehát ebből már azonnal ki lehet bányászni az adatokat. Nos, tehát ezek a főbb egyszerűsítések. Az átmeneti időszakot illetően azt hiszem, hogy később foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Az egyszerűsítéssel az a célunk, hogy lehetővé tegyük a tagállamok számára, hogy kevésbé terhelő legyen az adatszolgáltatás feladata, de megértjük, hogy bizonyos országokban a tevékenységek programozása sokkal előbb történik, és ezért a javaslat, amelyet később kell elfogadni, megfogadni, jóváhagyni, elfogadni, jóváhagyni, gondot okozhat bizonyos országoknak, de talán egy kompromisszumot találhatunk. Nézzük a felhatalmazáson alapuló jogú aktusoknak a kérdését. Egy új szerződésnek a végrehajtása történik most, és az elkészítő munkát a régi szerződés keretében végeztük el, és a tanácssal és a statisztikai csoporttal összeültünk már, és ezt a problémát ott is felhoztuk. És a bizottság most próbál megtalálni a lehető legjobb megoldást arra, hogy reagáljon a jogalkotóknak a legitim elvárásaira. Ugyanis a az Európai Parlamentnek a betekintési jogát és a tanács betekintési jogát, jogát nem akarjuk korlátozni, ugyanakkor egyensúlyt kell találni e, a kisé nehézkes jelenlegi eljárás és a, az alkalmazkodási e, elvárások között. Azt hiszem, hogy a múltban a bizottság mindig is bizonyította, hogy szorosan szeretne együttműködni a tagállamokkal és a parlamenttel, azért, hogy összehangolhassa a munkát, és hogy megfeleljen a különböző elvárásoknak. Tehát azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hónapokban az eszmecsere folyán, folyamán és a kompromisszum kidolgozása során, amelyet nem csak erre a rendeletre fognak alkalmazni, hanem másokra is, találunk egy megoldást, amely tiszteletben tartja a különböző feleknek az elvárásait. Most már csak néhány szót szeretnék szólni arról, hogy ezek az adatok mennyire fontosak. A gyümölcstermesztés és a szőléttermesztés jelentős kultúrát jelent helyi szinten. És több vidéki régiónak ez az egyetlen alternatíva a megélhetésre, és nyilvánvalóan jobban ismerik ezeket a növénykultúrákat. Tehát a bizottságnak és a bizottság különböző szolgálatainak a célja az, hogy a célkitűzés az legyen, hogy egyszerűbb és rugalmasabb legyen a rendszer, amely megfelel a különböző érdekelt felek érdekeinek. Est-ce que Madame Nedelcheva? Nedelcheva esetleg, eh, Nedelcheva asszony reagálni kíván Bocsánat. beszélni. Köszönöm, elnök úr. Nedelcseva asszonynak nagyon hálás vagyok, hogy ezzel a száraz anyaggal, a statisztikával foglalkozik Első pillantásra úgy tűnik, hogy ez nem nagyon fontos, de valójában ez egy rendkívül fontos ügy. Ugyanis nagyon fontos, hogy a jövőben ne árasszanak el minket teljesen fölösleges statisztikai adatokkal. Mint ahogy a bizottság említette, egy halvány remény sugár kínálkozik. Itt ha a azokkal a gazdálkodókkal beszélek, akik a szomszédságunkban élnek. Nem csak a támogatásokról van szó, hanem a bürokráciáról is, hiszen úgy érzik, hogy ez a bürokrácia nem hogy csökkenne, hanem éppen, hogy bővül. Hogyha ezt sikerülne átvinni, akkor elérhetnénk azt, hogy a túlzott bürokráciát egy kicsikét visszaszorítsuk. Tehát valóban csak azokra az adatokra kéne szorítkoznunk, amelyek feltétlenül szükségesek, és amik a statisztikák szempontjából nem fontosak, azoktól tekintsünk el. Ezzel el tudjuk kerülni a fölösleges bürokráciát. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Tesz kollégával, a véleményével teljesen egyetértek. A fölösleges adatszolgáltatást valóban csökkenteni kell. Én nem gondolom, vagy nem remélem, hogy az új szabályozás következtében a az adatgyűjtési módszerek vagy a besorolások bármiféle csorbát szenvednének. Erről a vitáról már többször vagy erről a témáról már többször vitatkoztunk, az egyes tagállamok eltérő módszerekkel mérik az ültetvényeket, a szőlőtőkétől szőlőtőkéig mérik-e, vagy milyen új területeket számolnak hozzá, ezt az egyes tagállamok különböző módon szabályozzák. Szerintem ennek így is kell maradnia, ugyanis az egységesítéssel egy új bürokratikus elemet vezetnénk be. Szerintem a meglévő kataszteri kimutatásokat kéne figyelembe venni, nem lehet célunk az, hogy fokozzuk a bürokráciát. Capoulas Santos a la parole. Capoulas Santos úr következik. Köszönöm szépen. Az biztos, hogy fontosak a jó minőségű statisztikák, mert csak így lehet politikai értelemben döntéseket hozni. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy olcsón jó statisztikai adatokhoz jussunk. Szerintem mindenkinek ez a célja. Egyetértünk a jelentéstevő, illetve a bizottság képviselője által elmondottakkal is. Szerintem jó irányba haladunk, és itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, az összehasonlíthatóság kérdéséről, mert az igaz, hogy ha módszert váltunk, akkor lehet, hogy elvész az összehasonlíthatóság biztonsága a korábbi adatokhoz képest azonban bizonyos vagyok benne, hogy technikai szempontból ezt a problémát meg fogjuk tudni oldani, úgyhogy a szocialista frakció nevében is szeretném a jelentéstevőt támogatni. Köszönöm. Madame asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó megjegyzésre térek rögtön vissza. Köszönöm, hogy a szocialisták támogatnak. E, a jelentés ugye jó irányba mutat, és úgy látom, hogy e, e, azt kértem a bizottságtól, hogy konkrét döntéseket hozzanak. Egy táblázatot kértem tőlük, megkaptam ezt, és kis fogom osztani a képviselőknek először is eh, a több száz táblázat az eh, néhány tíz táblázatra fog csökkenni, tehát egyszerűsítünk. A bizottság foglalkozott a küszöbök kérdésével. Egyelőre különböző küszöbök vannak, és ez problémákat okoz. Tehát a kis eh, gazdaságok a termelés mennyiségében mennyire vesznek részt. Itt nem egységesítés lesz, és kollégám ettől félt, hanem inkább a rendeletben a reprezentativitás lesz fontos, tehát hogy a régiókat mutassuk be, tehát így felelünk meg a gazdálkodók elvárásainak és így tudunk egyszerű intézkedéseket javasolni megjegyeztem a különböző hozzászólásokat, és szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy részt vettek ebben az eszmecserében. Nyilvánvalóan a következő jelentés tervezetbe figyelembe veszem, amiket mondtak, és köszönöm a bizottságnak is a kimerítő válaszokat. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek a betekintési jogát illetően Eh, az iszaboni szerződésben már nem betegítési jogról van szó, de hát majd beszélünk erről. Nos, azért megköszönöm a bizottságnak az együttműködését, és ez a jelentés előkészítésben nagy segítséget jelent, és köszönöm a kollégáknak. Azt hiszem, hogy ezt a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy most azért együtt döntési eljárásban vagyunk. Az igaz, hogy nagyon sokáig azt hitte a tanács, hogy egyedül van a világon ezen a területen, de ez most már nincs így, mi is itt vagyunk, élünk, és jól vagyunk. Következő napi rendi pontunk, baromfi és tojáságazat helyzete. Először is megadnám a szót Williams úrnak. Aztán lesz egy kis prezentáció Stuck úr részéről, aki a tojás nagykereskedők baromfi, illetve vad ágazatról fog egy előadást tartani. Herr Vorsitzender. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is köszönöm a szakbizottságnak, hogy lehetőséget ad számunkra, hogy beszámolhassunk erről az ágazatról, az eddigi fejleményekről 1999 óta, a jelenlegi helyzetről, illetve hogy javaslatokat is tehessünk, ahogy mi elképzeljük a vita jövőbeni alakulását. És most át is adom Mark Williams főtitkár úrnak a szót, hogy a, az elképzeléseinket megossza önökkel. Williams úr, köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Hölgyeim és uraim, kilenc ábrán szeretném bemutatni az aktuális helyzetet a tojótyúkok jólétével foglalkozó szabályozás végrehajtásáról az EU-ban. 1999 óta hajtja végre a rendeletet az ágazat nyilvánvalóan, arra törekedve, hogy ezt teljes mértékben megvalósítsuk. De mint minden jogszabály esetében el kell kerülnünk itt is a problémákat. Általánosságban a legtöbb tagállamban a legnagyobb termelők tudnak megfelelni annak a követelménynek, hogy 2012. január 1-ig megszüntessék a hagyományos ketreceket. A kisebb termelők azonban ezt nem tudják, és éppen ezért felhagynak a tevékenységgel. Itt most szeretnénk önöket tájékoztatni az aggájainkról, illetve hogy jelenleg hogyan áll az átállás a ketreces, a hagyományos ketreces tartásról a ketrec nélküli tartásra. A hagyományos ketrecben nevelt tyúkokat már nem lehet forgalomba hozni 2012. január 1 -e után, ebből fakadóan pedig várhatóan hiány lesz a piacon, és emelkedni fognak a tojás árak. Éppen ezért módosítani biztosítani kell, hogy a hagyományos rendszerekről történő átállás fokozatos legyen. A következő három ábrán látható, igen, pregnánsan ez a probléma. A zöld része az ábrának jelzi a 2008-ban még hagyományos ketrecben tartott tyúkokat. A sárga az istálóban, a lila a szabadtartású, a piros pedig a bio. És ez a szürke terület az Agri felmérése alapján került be, amelyet 2008-ban készítettek. Ez szerint több mint 19 millió tyúk tehát az össz 351 milliós állományból 19 millió tyúkot tartottak ketrezben. A zöld és a sárga terület egyre növekszik, tehát azt jelenti, hogy egyre nagyobb az átállás. Ha megnézzük a bioszektort, az is, annak a részaránya is emelkedik. A fő kérdés azonban az, amit a következő ábrán láthatunk. Mi ezt az előrejelzést készítettük 2012-re. A zöld és szürke vagy fehér terület növekedése tovább fokozódik. A zöld terület ad azonban alapot aggályra, ugyanis az előjelre jelzések szerint 100 millió tyúk esetében nem fognak megfelelni a gazdálkodók az új szabályozásnak 2012 után. És ez a teljes EU-s állomány 29%-át fogja kitenni. Két forgatókönyvvel számolunk 2012 12-ön túl. A bizottság szerint a tagállamoknak kell érvényesíteniük a hagyományos ketrecek tiltását, ezzel egyetértünk. Ha azonban a számok eh, helyesek, akkor naponta 83 millió tojást eh, kell eh, piacra vinni, más szóval naponta 88 millió tojással lesz kevesebb az EU-ban. Az igen szigorú szalmonella szabályozások eredményeként összesen három EU-n kívüli ország árulhat héjas tojást az EU piacon. Mind a három nagyon kis termelő, Svájc, Horvátország és Norvégia. A piacot nagyon egyszerűen a kereslet és a kínálat befolyásolja, tehát az árak várhatóan emelkedni fognak, és közép, illetve hosszú távon feltehetőleg az EU termelést rosszabb minőségű harmadik országból származó import fogja felváltani nem hiszük, hogy ez akár a tojótyúkok jólétét, akár a fogyasztók érdekeit, vagy az ágazatot, a foglalkoztatást fogja szolgálni, vagy akár az élelmiszerbiztonságot. A másik forgatókönyv szerint, hogyha hosszabb idő áll rendelkezésre az átálláshoz, más szóval a tagállamok nem érvényesítik a jogszabályt, és folytatható a hagyományos ketreces tartás, akkor a piaci torzítás erős lehet, és sok termelő kiszorulhat a nyomott árak miatt. Mindez pedig kihatással lesz a ketrezgyártókra, a tyúkolgyártókra és minden egyéb beszállítóra. azok a termelők, akik eh, beruháztak annak érdekében, hogy megfeleljenek az új szabályozásnak, egyszerűen nem lesznek versenyképesek. Éppen ezért mi egy másik megközelítést javasolnánk, ha megengedik ezt most kifejteném. A legfontosabb számunkra az ágazatban, illetve mindenki számára, aki az EU-ban működik, hogy elkerüljük a súlyos tojás hiányt, illetve az árak emelkedését. Ugyanakkor tény, hogyha ezeket a számokat hitelesnek vesszük, és az előrejelzésünket, akkor lesznek olyanok, akik nem állnak készen a hagyományos ketrecek betiltására. Ha a döntéshozók ezt megfelelőnek ítélik, és további időt biztosítanak, akkor garantálhatjuk, hogy csak egy vagy két tyúk, tojótyúk ciklusról beszélünk. Mi is szeretnénk, hogyha a gazdálkodók, a termelők átállnának az új szabályozásra, biztosítanák a megfelelő állatsűrűséget, és ez alatt az idő alatt azonban nem lenne szabad megtiltani a hagyományos körülmények között termelt tojások piacra jutását illetve az exportját más tagállamba. Ha a termelők több időt kaphatnának, akkor egyértelmű terveket dolgozhatnának ki az új tartási módszerekre történő átálláshoz, és most itt megemlíteném Németországot, hogy ők hogyan valósították meg ezt a tilalmat valamivel korábban. Nyilvánvalóan komoly szankciókat kell alkalmazni a mulasztókkal szemben. A következő kérdés a végrehajtás. A tojás tojás. Nem lehet megkülönböztetni, hogy azt milyen körülmények között termelték. A bizottsággal hosszasan vitatkoztunk arról, hogy valamilyen módon be kellene tudni azonosítani a hagyományos tartással termelt tojás és az új szabályoknak megfelelően termelt tojás között. A új tartási körülmények mellett gyártott tojás jelöléséről kell gondoskodni, szemben a hagyományos ketrecben nevelt tyúkok tojásával. A fő dolog, az, hogy a jelölésnek a termelési egységre kell utalnia. Az állat egészségügyi hatóságok rendszeresen fogják majd ellenőrizni a tartást, de ez az ellenőrzés a tagállamok illetékes hatóságain múlik és akár egy-három év is eltelhet mindaddig, amíg az ellenőrzés feltá- által feltárt hiányosságokat orvosolják. Azt hiszem, hogy nem királkozhat lehetőségként az, hogy nem teszünk már semmit, és ölbetett kézzel ülünk. 11 évünk van a az új rendelet, vagy az új irányelv végrehajtására, ami hosszú időnek tűnik. Minden esetre 2005-ben jelentés készült, ami már három évet csúszott. Itt eh, a javaslata a jelentésnek az volt, hogy függesszük fel az irányelvet, és eh, ne történjen semmi. Minden esetre a termelők mindaddig nem is eh, ruháztak be új tartási rendszerekbe. Úgyhogy most kell majd átalakítaniuk a ketreceket. Úgyhogy mi arra kérjük önöket, hogy lépjenek. Mindenféleképpen biztosítani kell, hogy megőrizzük az EU-ban kialakult magas színvonalat, és harmadik országba is tudjunk exportálni. Hölgyeim és uraim, gondolom nem kell önöket emlékeztetni, de elmondanám, hogy Svájcon kívül a jelenlegi fő kereskedelmi partnereink egyike sem rendelkezik ilyen tojó, tyúk jóléti rendelkezéssel, jogszabályjal, és az állatsűrűség lényegesen nagyobb, mint amit a rendel, az irányelv előír. És jó lenne, hogyha a bizottság külön adatokat kérne a tagállamoktól a hagyományos és új ketrecekben tartott tojótyúkok vonatkozásában. Még néhány ábrám lenne ehhez kapcsolódóan, de ezt majd offline a képviselőknek át fogjuk adni. Köszönöm. Tehát köszönöm Williams úrnak az előadását. Sokan iratkoztak föl a hozzászólási listára, de mivel a bizottságnak itt a képviselője, megadom a szót Gabonelli úrnak, hogy hozzá kiegészítse még ezt az előadást, és aztán mind a két előadásról tudnak, hoz tudnak hozzászólni a kollégák. Tehát akkor öné a szó, Gabinelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottság tagjainak, hogy ezt az eszmecserét itt lefolytathatjuk. Először is pontosítani szeretnék, a bizottság többször is válaszolt arra a kérdésre, amelyet feltettek neki. Ezek a kérdések nem csak a különböző irányító bizottságban, hanem az állandó állategészségügyi bizottságban is terítékre kerültek. Williams úr elő, er, e, előadásában is előfordultak olyan kérdések, amelyekkel mi is foglalkoztunk. Szeretném megköszönni a parlamentnek is, hogy ezt a tanál, tanulmányt elvégeztette, és e, mind a tojás, mind a e, baromfi ágazat jövőjéről jövőjével foglalkoztak. Nos, a néhány percben, amely rendelkezésemre áll, szeretném a bizottságnak a szempontjait ismértetni. Először is nézzük az ajánlásokat. Szükség van az irányelv alkalmazásának a javítására ez ugyanis fontos feladatokat ró a tagállamokra. Tehát a tagállamoknak teljes felelősséget kell vállalni a végrehajtásért. Jelenteniük kell az Európai Bizottságnak eh, a különböző ellenőrzési eh, vizsgálatok eredményéről, és évente kell nekik jelentést tenni. Ezen kívül a bizottságnak az illetékes állategészségügyi szolgálata látogatásokat tett, és különösen 2011-ben még lesz hat látogatás. és itt az állat jóléti eh, kérdésekkel akarunk eh, elsősorban kitérni. Elsősorban a társadalom követeli ezt tőlünk. Ugyanakkor a bizottságnak az korábbi években előfogadott rendelkezései szerint kevés a jogalapja a bizottságnak abban, amit tehet, csak értékelheti az adatokat, és a jövő illetően az állat jól lét ti intézkedésekkel kell foglalkozni, és ez az utóbbi húsz év eredményei alapján történik majd. Nos, akkor most konkrétabban nagyon fontos a fogyasztók számára ennek a tanulmánynak az eredménye. Korábban a bizottság, az átláthatóság, a, kereskedelem szempontjából tett lépéseket, és októberben lesz az állati jóléttel kapcsolatos konferencia. Ahol nagyon sokan regisztráltatták már magukat, itt a parlament Polszen asszonynal fognak elnökölni és Dalli biztos is ott lesz. Tehát valóban a jövő fogyasztóiból kell kiindulni, a gyermekekből. Nagyon fontos az oktatás és a kommunikáció legalább, legalább annyira. Ami pedig az alacsonyabb áru tojások importját illeti, önök is tudják, hogy a dohai forduló milyen helyzetben van, de erről most nem kívánok hosszasan szólni. Környezetvédelem, állat, egészségügy és így tovább ezek is fontos kérdések a tárgyalásokon belül. A bizottság minden bilaterális partneri kapcsolatában prioritásként kezelni az állatjólétet, sőt, színek van non feltételként egyfajta állatorvosi egyezmény aláírásához. Úgyhogy ebben az irányba fogjuk folytatni a munkánkat, és a bizottság nagyon örül ennek az ajánlásnak. Van itt még két másik jelentésünk is, illetve mm, ajánlásunk. Az egyik a jogalkotás stabilitására vonatkozik, Tehát, hogy ne változtassuk meg állandóan jogi köreteket, például 2012-ben a át kell alakítani a baromfi tartás feltételeit, tehát a ketrecek méretére vonatkozóan nem tiltjuk be teljesen, csak módosítani kell a méreteket. Bármiféle jövőbeli intézkedésnek Hatásvizsgálatok kell alapulnia, szociális szempontból, stb. És utolsó ajánlás a pénzügyi támogatásra vonatkozik. Európai Uniós termelők támogatására vonatkozólag. Én az állat jóléttel foglalkozom egy elsősorban, és nagyon jól tudom, hogy itt milyen kérések vannak, egyetértek a jelentés szellemiségével. Nagyon kevés tagállamban sikerült az állatjólétet megfelelő szintre hozni. Tehát nagyon keveset tudtunk tenni a fogyasztók kéréseihez képest. Tehát a bizottság továbbra is azon fog dolgozni, hogy a tagállamok és a intézmények is ismerjék ezeket az intézkedéseket, és ne csak ők, hanem minden érintett fél is. Ezzel lehetne a támogatási rendszereket harmonizálni. Mert igaz, hogy bizonyos országokban ezekre nagyon is szükség van. Tehát ilyen értelemben egyetértek a tanulmány ajánlásaival. Tehát ennyit a bizottság véleményéről az öt ajánlással kapcsolatban. Ahogyan már elmondtam, Williams úr jelen ö, prezentációja kapcsán a bizottság ismeri a helyzetet. Egyébként ezeket az adatokat monitorozzuk havi szinten, a piac ellenőrzésen keresztül, és természetesen köszönöm szépen a figyelmet, és itt maradunk bármiféle további információ kiegészítésért. Köszönöm. Köszönöm szépen Gabinelli úrnak, és most a kérdések következnek. Most dél van. 12 hozzászólás szóló szeretne beszélni, ezért kérem, hogy két percen belül ö, tartsák a hozzászólásukat, ugyanis fél egykor a tolmácsokat is el kell engedni, mert nekik is szükségük van a pihenésre. Nos, akkor most Kalinowski úr következik. Kínálom egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Igazából a bizottság képviselőihez lennek kérdéseim. Az első kérdésem a versenyképességet illeti. A költségek, valamint a takarmányozási költségek, Tíz évvel ezelőtt betiltották az állati, illetve csont eredetű ö, takarmányokat a baromfi ágazatban, azonban a kutatási eredmények jelenleg azt mutatják, hogy a hús, illetve csontliszt nem egyáltalán nem nincsen rossz hatással az emberi szervezetre, illetve az állati szervezetekre sem. Tudjuk azt is, hogy az import termékek, harmadik országból érkező import termékek bizony gyakran a hús és csontliszt alapú takarmányozásból származnak. A második kérdésem az előremutatásokra vonatkozik, 2012 után a tojós tyúkokkal kapcsolatos új technológiai újítások, ugye csökkent itt a termelés ezen a területen, tehát nem tudom, hogy most a kereslet kínálat öm, egyensúlyban van-e, de 2020 után be fogunk-e importálni az Európai Unió területére olyan állatokat, vagy ezekből származó élelmiszereket, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak. George Lyons. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell mondani, hogy a bizottságnak a válasza az szinte hihetetlen volt. Tulajdonképpen olyan leereszkedő volt ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen az európai termelőknek, termelők milliókat fektettek be abba, hogy megfelelhessenek a jogszabálynak hogy lehet ezt aláaknázni, mi lesz azokkal, akik nem tudnak megfelelni a jogszabálynak 2012-vel és a bizottságnak a válasza az elfogadhatatlan. Nesze semmi fog, fog meg jól. Szerintem választ kell adni a termelőknek, a, a, ugyanis a terhek hatalmasak E, nem lehet egyet, egyik napról a másikra e, megváltoztatni a termelésüket, ehhez idő és pénz kell, és e, hogyha a skót termelők alapján dönthetünk, akkor láthatjuk, hogy az elkövetkezendő másfél évben nem lehet ezt a kérdést megoldani. Tehát ezért szeretném, hogy a bizottság komolyan vegye ezeket a kérdéseket, és az európai termelői szervezeteknek a reagálását is vegye figyelembe. Ők megfelelően reagáltak, és észszerű javaslatokat tettek, és ezt kellene támogatni ennek a bizottságnak. Köszönöm, világos beszéd. Pontosan emiatt az érzékeny téma miatt vettük fel ismét a napirendi pontjaink közé ezt a kérdést. Valódi, igazi választ szeretnénk, nem általánosságokat. Van itt igenis probléma, ezt már hallhattuk többször is az ágazat képviselőitől, és hát az is igaz, hogy nem lehet tovább halogatni ezt a kérdéskört, tehát valamilyen megoldásra van szükség. mit kérte a szót. Thank you, President. I think... Köszönöm. Azt hiszem, hogy egyetértés van a szakbizottságon belül ebben a kérdésben, és én eléggé morcos voltam az előmúlt ülésen, most egy kicsikét békésebben fogalmaznék én támogatom a termelői szervezet javaslatát. A bizottság álláspontja meglehetősen meghökkentő. és ami az általunk is üdvözölt állatjóléti rendeletek végrehajtását illeti, ez fontos, de a bizottság furcsa álláspontot képvisel, és a szakbizottságunk eh, támogatja azt, hogy eh, szankcionáljuk a tagállam, azokat a tagállamokat, amelyek nem felelnek meg eh, a követelményeknek, de talán, hogyha ezt elmagyarázná, hogy hogyan fog mindez történni, és nem kaptunk választ a kérdésekre. Hallottuk, hogy naponta 80 millió tojás illegálisan fog előállítódni. Brüsszelben a Salman épületben lesz majd egy állatjóléti konferencia, ez önmagában nem oldja meg a problémát. Tehát ennél sokkal megfontoltabb lépésre van szükség, és én valójában nem értem, hogy a bizottság miért ennyire vonakodó ebben a kérdésben, amikor egy nagyon észszerű, kiegyensúlyozott álláspontunk van. Ha nem tudunk 80 millió tojást összetörni naponta, amit nem tudunk, akkor valahogy biztosítani kell, hogy az illegális vagy nem megfelelő minőségű tojásokat valahogy azonosítsuk. De ne sújtsuk szankciókkal azokat a termelőket, akik nem felelnek meg az bizottság által vártaknak a jogalkotás vagy a jogszabályon kell választani, változtatni. Ezért vagyunk mi itt, ezért ez a dolga a parlamentnek. Mi is ragaszkodunk a standardokhoz, de nem igazán látom be, hogy a bizottság miért nem vesz részt ebben a munkában megfelelően. Köszönöm, Randes Garcia képviselő. Köszönöm szépen. Nos hát amikor növekedtek a termelők felé az előírások, és ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi válság is beköszöntött, de az elején még nem tudtuk, hogy ez mennyire mély válság lesz. És azt sem tudtuk, nem tudhattuk, hogy ennek mekkora hatása lesz a gabona ára. Ugyanis szerintem a normákhoz való hozzáigazodásban tapasztalt késés az nagyban ennek köszönhető. Nos, hát mit szeretnénk ajánlani? Hogy rossz minőségű tojásokat importáljunk? Vagy pedig inkább azt szeretnénk, hogyha a belső termelőink hozzá tudnának igazodni a normákhoz. Szerintem inkább ez utóbbi lenne észszerű. De ugyanakkor rugalmasnak is kell lenni, mert ők is rugalmasak voltak velünk. Folytassuk az importot, de ne felejtsük el, hogy ez az import sokkal rosszabb minőségű, mint az általunk támasztott követelmények. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon ironikus, hogy két percet kapunk, amikor van mondani valónk, miközben a bizottság sokkal több időt kapott, és semmit sem mondott abban az idében. Biztos vagyok benne, hogy számomra és a kollégák számára és a közlekedési a környezetvédelmi bizottság számára tudjuk, hogy ez a jogszabály nagyon fontos. Amikor végrehozunk egy jogszabályt, és tíz évig tart a végrehajtása, és az Európai Bizottság ilyen lazán lazán áll hozzá az egészen, akkor a végrehajtást illetően azoknak adunk előnyt, akik vártak eddig. Három egyszerű kérdésem van az Európai Bizottsághoz. Az első az, hogy mit fogunk tenni hogy ez csak egy jogeset lesz, amely a bizottság előtt öt évig ott húzódik a, a, a döntés, és semmiben sem fog be, befolyásolja a piacot, vagy pedig ö, megtiltják a, a közösségen belüli ö, ö, tojásforgalmat. A második kérdésem az volt, hogy hogyan fogjuk tájékoztatni a fogyasztókat a magas EU-s normákról és a világpiacon levő alacsonyabb normákról. A harmadik kérdés, amelyre szintén nem kaptunk választ, azt, hogy nem tudjuk-e az új kapot használni arra, hogy támogassuk a gazdálkodósokat, akik valóban teljesítik ezeket a normákat ezeket a magas EU-s normákat. Nos, nagyon egyszerű a kérdés, hogyha az Európai Bizottság megengedheti magak, magának, majdnem vulgárisan fejeztem ki magam, hogy azt hiszik, hogy eljöhetnek ide anélkül, hogy nem most mondanak semmit, aztán eljönnek másodszorra is, miközben figyelmeztettük őket, hogy nem voltak felkészülve, és visszajön, és tulajdonképpen nevetség tárgyává tesz bennünket, az nem válaszolnak a kérdésre. Akkor szerintem egyszerű a válasz, hogy mi és a közle- környezetvédelmi bizottság, a plenárisan teszünk fel kérdést az Európai Bizottságnak, és akkor ők eljönnek, és akkor az európai választóknak megmutatják, hogy ők nem válaszolnak ezekre a kérdésekre. Utolsó megjegyzésem hogy másodszorra halljuk azt, hogy a Dublini élelmiszer és állat egészségügyi ügynökségnek nincsen elegendő költségvetése. Tehát szerintem ennek az ügynökségnek a költségvetését növelni kell, de tulajdonképpen a tanács erre nem mondott semmit, a bizottság is azt mondta, hogy nem, köszönöm. Ez azt jelenti, hogy felmerül a kérdés, hogy akarják-e egyáltalán a felelősséget vállalni ezért. Tehát ezután a két válasz után és a költségvetési vita után két, alapos kétségeim vannak, és nem, azt akarom csak mondani a bizottságnak, hogy nem hagyjuk kinevetni magunkat. Köszönöm, Delans képviselő. Egyetértünk önnel. McGuinness és aztán Dodds képviselők. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Itt tojásokon táncolunk, ha úgy tetszik, nagyon rossz szóvic volt, tudom, de én csak eh, meg tudom ismételni az előttem szólókat, ami a bizottságot illeti. Itt nem kaptuk meg azokat a válaszokat, amelyeket megérdemeltünk volna, és eh, a termelők beszámolója is rávilágított arra, hogy szükség van ezekre a válaszokra. Bemutatták a tényeket, javasoltak egy megoldást. Én eh, telefonon beszélgettem önökkel, és eh, itt eh, végül is az hangzott el, hogy 100 millió illegális tojás kerülhet, eh, tojás kerülhet a piacra, ami egy súlyos probléma. Igen, lehet, hogy tojás hiány lesz, de engem inkább az foglalkoztat, hogy a parlamenti képviselők hogy mondhatja ki azt, hogy 2012. január 1-én 85 millió tojást kidobunk? még nagyobb probléma, hogy mi szavaztuk meg ezt az állatjóléti jogszabályt, néhány termelő e tekintetben fejlesztett, mások nem, és mi, mint jogalkotók és a bizottság kell, hogy megküzdjünk a mostani helyzettel. Meghallgattuk a javaslatokat, és választ várunk. Az Egyesült Királyságban Miközben a bizottság arról beszél, hogy a jelenlegi állattartó telepeket kell átalakítani, sok termelőnek új épületeket kell építenie. És hagyományos rendszereket működnek, működtetnek az új rendszerek mellett párhuzamosan, ami komoly piaci problémát jelent számukra. Ha, ha nem vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor az európai tojáspiac összeomlik be kell látnunk, hogy ez egy nagyon súlyos probléma a termelők és a fogyasztók számára is, tehát ezt magasabb szintre, a plenáris szintjére kell vinnünk, amennyiben a bizottságtól nem kapunk választ az elhangzott javaslatokra. Köszönöm. Grazie, molto grazie. Köszönöm. Dodds képviselő. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak uh, visszhangozni szeretném nem csak a kollégák érzéseit és nézeteit, hanem szerintem a bizottság tulajdonképpen fel kell, hogy fogja, hogy mennyire dühösek vagyunk, hogy hogyan reagálnak erre a kérdésre parlamenti képviselőként, akik a termelőket és élő embereket képviselnek itt, vissza kell térnünk az országainkba, beszélnünk kell ezekkel az emberekkel, és meg kell nekünk, nekik magyarázni a helyzetet. És egyelőre csak annyit tudunk mondani, hogy a bizottság a homokba dugja a fejét, és nem hajlandó normális módon beszélni velünk ezzel. Én a múltkori ülésen is feltettem kérdéseket, és nem kaptam válaszokat rájuk. Ma megint csak felteszem ezeket a kérdéseket, és kérem, hogy reális válaszokat adjanak rá a kérdések. Tehát mit tesz a bizottság 2012. januárjában, amikor a helyzet az lesz, hogy illegálisan termelik meg azt a hatalmas mennyiségű tojást milyen rendszerre lesz ellenőrzés, ellenőrzés és ellenőrzés, és aztán három év múlva tesznek valamit. Ugyanis a termelők számára, akiket én képviselők, azt jelentem, hogy ha ők a szabályoknak meg akarnak felelni, akkor versenyhátrányt fognak szenvedni meg kell vizsgálni ezt a helyzetet, tehát a versenyhátrányt, és nem csak az állatjóléti normákat. Hogyha az állatjólétbe beruházniuk kell, akkor ez bizony versenyhátrányt jelent számukra, és nem térül meg a beruházásuk a bizottság legyen szíves eh, megvizsgálni ezt a közösségen belüli eh, tiltást a, tojástermelést illetően. Milyen biztosítékot ad a bizottság arra, eh, hogy ezt az egész dolgot nem változtatják majd meg? Ezek hatalmas beruházásokat igényelnek ott a helyszínen, és meg kell, hogy ezek történj, térüljenek, és ezért biztosíték eh, kell arra, hogy nem fogják megint megváltoztatni az alapvető szám, eh, szabályokat. Köszönöm. Nagyon fontos lenne az, hogyha megadnánk a szót ismét a bizottság képviselőjének, úgyhogy nagyon szépen kérem, még egy páran szeretnének felszólalni, mindenki tényleg röviden foglalja össze a világos mondani valóját, mert még meg kell hallgatnunk a bizottságot is. Anyon. Köszönöm, Én már egy ideje vártam ezt a vitát, és mint tojástermelő magam is érdeklődöm. Sokan támogatták az álláspontomat, de 45 tagból csak ha 23 támogatja, akkor nem tudjuk átverni ezt a javaslatot. A brit tojástermelőknek már évek óta problémáik vannak, és a tyúkállomány egyre nagyobb részét eh, átállítottak eh, már az új tartási formára. Eh, a bizottság egy önkényes határidőt tűzött ki a teljes átállásra. Valóban ehhez hosszú időre van szükség. De az, hogy az utolsó pillanatig várnak bizonyos termelők, ennek két oka van. Egyrészt, hogy a célpont mindig mozog, illetve komoly nyomás nyilvánul meg az állatjóléti lobbik részéről. Tehát meg kell vizsgálni, hogy mi a valós helyzet. Az Egyesült Királyságban 500 millió eurót fordítottak a termelők az átállásra. A hivatalos határidő következtében az így beruházók mint ahogy hallottuk, a hagyományos tartást még fenntartják, ami plusz költségekkel jár. Egyes esetekben 600 ezer eurós támogatást is kap egy-egy termelő, és ennek következtében a szabad tartású körülmények között előállított tojások aránya óriási mértékben megnövekedett. Kérem, nem hagyják figyelmen kívül, hogy itt valóban probléma van. Kötelezővé kell tenni a címkézést, nem akadályozhatjuk a közösségen belüli kereskedelmet, és a későn jövők ne kapjanak támogatást. Egyesült az Egyesült Királyság nettó befizető, tehát a brit adófizetők fizetik más tagállamoknak ezt az átállást olyan tojástermelésre, aminek a termékei majd a brit piacon kerülnek forgalomba. James Nicholson. James Nicholson. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a hozzászóló. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, mert szeretném hallani a bizottságnak a válaszát, bár valószínűleg nem válasz lesz, de hogyha nem válaszol, akkor az helyes is lesz, mert 20 év óta parlamenti képviselő vagyok, rossz, rossz hozzászólásokat hallottam már, de ennyire rosszat nem Eh, hogyha én nálam dolgozna a bizottság képviselője, akkor már rég eh, nem lenne munkája. Hogy jöhet ide, és így bánhat velünk, ahogy ő tette ezt ma? Azt hiszem, hogy eh, megérdemeljük. Én nem teszek neki fel kérdéseket. A javaslatom önnek, elnök úr, az, hogy ezt a témát egy rendkívüli ülésen vessük föl megint, és az MV bizottsági tagokkal együtt foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ez, ennek nem itt lesz vége. A bizottság az nem mehet vissza, és azt mondja, hogy na megint az orruknál fogva vezettem őket. Nem, ez nem lesz, eh, ez nem az utolsó szó ebben az ügyben. Majd mi teszünk róla. Köszönöm. Grazie, James. Köszönöm, James. Minden bizonyal meg fogom tenni. Polszó asszony. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden fogok hozzászólni. Nos, hát eh, több év, eltelt már több mint tíz év, nem folytathatjuk azt a gyakorlatot, hogy lemondunk a hatalmunkról, már pedig ezt tennék, hogyha azt mondanánk, hogy minden rendben van. Nem. Emlékezni kell arra, hogy több mint 80%-a a tojástermelőknek az EU-ban befektettek hatalmas összegeket az új normatív elvárásainak megfelelően nem szabad, hogy megfeledkezzünk őróluk, igazából inkább 70 százalék, mondjuk beszéljünk ennyiről. Nos, hát a teljes ketrecbetiltás tehát a régi ketreces tartásmódból származó tojások teljes betiltása nem elfogadható, de úgy gondolom, hogy az illegális tojásokat mégiscsak be kellene tiltani. Köszönöm, elnök úr. Két fontos pontot emelnék ki az elhangzottakból, és ebből egyértelmű választ várok a bizottságra. Elő, bizottságtól először is. Egy évben egy harmada a tojásoknak eh, gyakorlatilag illegális. És ez nem megengedhető, hogy ezeket a tajásokat éppen úgy jelölik, mint a normál vagy a szabályoknak megfelelőt. Tehát jogi követelményt kell bevezetni az ilyen termelők számára, hogy eltérő módon jelöljék az ilyen tojásokat. Erre egyértelmű szabályokra van szükség. Ez szerintem kivitelezhető, ehhez nem kell különösebb nagy költség, és ez bizonyos védelmet jelentene. Másodszorban az irányelv végrehajtásával kapcsolatosan egyértelmű ellenőrzésre lenne szükség. A tagállamok számos alkalommal azt jelzik, vagy jelentik a statisztikában, hogy ezek a szabályok nem valósulnak meg, ez a pénzügyi területen is kihatással van, és itt tehát ellenőrzésre van szükség, és a bizottság hogyan kívánja ellenőrizni azt, hogy egy éven belül előre is lépjünk. Jó, hát akkor zárjuk le a vitát Dorfman úrral, és aztán megadom a szót a képviselőnek, aki a bizottságtól érkezett. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Nagyon fontosnak tartom, ezt a vitát, habár tegnap a biztos úr elmondta, hogy ez nem az ő illetékességi köre, hanem a Dalia kolléga hatósága vagy illetékességi köre. Itt nem pusztán a tyúkok jólétéről van szó, hanem a gazdálkodó családok jólétéről és a mezőgazdaság illetékeségi körébe ez nem tartozik szerintem. Szerintem a mi feladatunk, mint ahogy tavaly is ez megtörtént, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk. És arra kell odafigyelnünk, hogy 2012-n túl a piac összeomoljon, a, miatt, hogy rengeteg olyan tojás kerül a piacra, amit nem a követelményeknek megfelelően állítanak elő. A kérdésem a következő a bizottsághoz. Az új ketreces tartásra történő átalakítás után valóban meg kell semmisíteni az olyan tojásokat, amit nem így állítanak elő, és milyen információk állnak rendelkezésre az új ketrecek kialakítására vonatkozóan, és az EU-n kívüli országokba történő szállítással mi a helyzet, ahol ezekben az országokban, tehát harmadik országokban akár csak pár méterre az EU határaitól még a hagyományos módon termelik a tojásokat. Grazie. Köszönöm szépen Dortman úrnak, mindenkinek köszönöm a felszólalást. Tudjuk, hogy ez egy kérdéskör, amely John Daly hatáskörébe tartozik. Természetesen kihatásai vannak a mezőgazdaságra is, Éppen ezért lenne fontos az, hogy a problémát közösen oldjuk meg. Most megadom a szót Garinelli úrnak a bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakbizottságnak a lehetőséget a vitára, illetve azt, hogy többször már írásos formában hallott felvetéseket most végre szóban is megkaphattam. Sajnálom, hogy a válaszaim nem voltak elég világosak, azonban az is igaz, hogy kevés időm volt arra, hogy kifejtsem ezeket. Azonban a bizottság szívesen folytatja ezt a vitát megpróbáljuk a helyzetet nagy figyelemmel nyomon követni. Ami az illegális tojásokat, illetve a címkézést illeti, hát ez valóban egy európai norma rendezi, és innentől kezdve a nem megfelelő, a tartási feltételeknek nem megfelelő ketrecekben tartott tojók tojásait valóban illegálisnak kell tekinteni, és mint olyat meg kell meg kell semmisíteni, tehát ilyen értelemben eljárást lehet majd indítani ért ellenük. Bizonyos tagállamokban egyébként már most megindult ez az eljárás. Technikai és politikai szinten közösen kell fellépni. Én itt most adhatok konkrét adatokat is, 20 ellenőrzést végeztünk, ezeket mind meg lehet tekinteni a tagállamok felé, ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy az önök által is felvetett kérdésekre meg tudjanak felelni. Konkrét cselekvési tervekkel csak négy ország állt elő, Románia, Málta, Litvánia és Németország. Az összes 23 többi ország, amelyet meglátogattunk, nem volt hajlandó egyenlőre egy cselekvési tervvel előállni, hogy hogyan kívánják az átállási feltételeket megvalósítani. Nos, hát a, egyelőre nagyon nehéz tehát a betartatás, a jog betartatása, hiszen nem kaptunk még válaszokat. Minden évben az ellenőrzések, inspekciók számát, a tojók tekintetében meg kell küldeni az Európai Bizottságnak, de nem minden tagállam küldte még meg. Most itt is már szabálysértési eljárások vannak folyamatban, és egyébként ezek átlátható eljárások, és bizonyos tagállamok még egyelőre fel se ismerték azt, hogy ezt az európai normát be kell vezetniük a jogrendjükbe. Tehát igazából, amikor a parlament arról beszél, hogy mennyire nehéz a betartatás, hát akkor nézzük meg, hogy mi is történt az elmúlt tíz év alatt. Az elmúlt tíz évben nagyon kevés volt az ellenőrzési lehetőségünk, és ez volt talán a legnagyobb probléma. Most éppen az értékelésből ez derült ki, de ennek ellenére egy új utolsó és pozitív felhanggal zárnám. A piacrendszerünk és a kereslet alternatív rendszerek felé kezd elmozdulni, mert a minőség szempontjából az állatvédelmi feltételek, állatjóléti feltételek is egyre inkább megjelennek, és ez nem csak a, minőség, a fogyasztóvédelmi főigazgatóság, hanem a mezőgazdasági főigazgatóság részéről egyaránt megjelenik ez az igény. Tehát ezeket figyelembe fogjuk venni az új agrárpolitika kidolgozásánál is, Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer azt, hogy eljöhettem ide. Számomra nagyon fontos az, hogy a parlamentben az európai polgárok által választott intézményben fejthettem ki álláspontomat. Elnök, köszönjük szépen a bizottság képviselőjének a felszólalását. Világos az, hogy folytatni kell a vitánkat és a figyelemfelkeltő kampányokat, mert az is igaz, hogy nem maradhatunk állva, nem, az nem maradhat így minden, ahogy eddig volt, úgyhogy a mezőgazdasági szakbizottság részéről épp úgy, mint a parlament plenáris ülésén is folytatni fogjuk a munkánkat, akár egy szóbeli kérdés folyamában. José Bové szeretett volna hozzászólni. Kihasználom Galin Reni úrnak a jelenlétévét, aki a bizottságot képviseli itt, a, az egészségügyi és fogyasztói főbizottságot. És szeretnék tájékoztatni arról, hogy sajtókonferencián váltam, voltam ma reggel, azért, hogy az EFSA-nak a működés képtelenségéről beszéljek, és hogy ennek az elnöke a mezőgazdasági szektort lobbizik, és és csalt, amikor a különböző ipari ágazatokkal való kapcsolatáról beszélt, e, illetve jelentett, és az Envi-ben a márciusi meghallgatáson is csalt, és a ma reggeli e, e, sajtókonferencián EFSA megváltoztatta Banati asszonynak a nyilatkozatát, és pedig tegnap este 18 órakor. Nagyon súlyos a helyzet. A bizottság olyan érdekeket fedez, amelyek elfogadhatatlanok. Ezért szeretném, hogy Gali úr ezt az információt továbbítsa. Én már július 14-én tájékoztattam erről, és azt, azt vártam, hogy lemondás követi, de ez nem történt meg. Tehát ma reggel ezért tájékoztattam így. Elnök, ez az információ José Bové véleményét tükrözi, nem a szakbizottságét kiadtuk a 2011-es évre vonatkozó ülésnaptárunkat, és háromkor találkozunk. Köszönöm, az ülést felfüggesztem. Altra